So, heute kann ich meine Kolleginnen und Kollegen namentlich begrüßen. Név szerint üdvözlöm most a kollégákat, hiszen megszámolhatom egy kezemen, hogy hányan vagyunk. Kollege Lars Jensen, uh, herzlich willkommen. Üdvözlöm tehát ötüket. Á, Simanszki is, úr is itt van, akkor már hatan vagyunk. Mit gondolnak a jelenlévő kollégák a Mati nap, napirendről? Jövő hétfőn lesz a nagy szavazás, de azért ma is fontos témákat kéne megbeszélnünk. Egyes napi rendi pont. Van-e bárkinek javaslata a napi rendel kapcsolatban? Nincs. Közlöm, hogy milyen nyelveken van tolmácsolás. Und Észt és máltai kivételével minden nyelvről és nyelvre van. A háromoldalú egyeztetésekről szeretnék beszámolni. Két eh, háromoldalú egyeztetésünk is volt a mézről, az egyik eh, március 4-én. Itt megegyeztünk, és március 19-én szavazunk is majd az MV bizottságban a témáról, és az áprilisi második plenárison lesz a végleges döntés. Megállapodtunk továbbá az emissziókereskedelmi rendszerek témájában is, és a repülőgépekről, március 4-én született. A megállapodás valamennyi frakció benne van, és a kompromisszumos szöveget az MV bizottságnak kell még jóvá hagyni, de még nem tudjuk, hogy pont mikor és hogyan. A második háromoldalú egyeztetés is lezajlott tegnap a veszélyeztetett fajokról, és megállapodás született, és egy másik uh, trial volt tegnap, Három perc után azonban abba kellett hagynunk a megbeszélést, mert a tanács azt mondta, hogy valamennyi delegált aktust töröltek, és a parlamentnek minden jogát elvették tőlünk. Én voltam az, aki ezt mondtam, hogy ilyen körülmények mellett nem fogunk tovább tárgyalni. Szájer kolléga jelentését elfogadtuk, és az alapján világos a mandátumunk, hogy ilyen esetekben hogyan fogunk eljárni. Ezt tegnap ki is próbáltam a CITES egyezmény kapcsán. Semmit nem vesztünk a dologgal, nem szorít minket a határidő, a jogainktól jogfosztásunkat nem fogjuk eltűrni, úgyhogy tegnap három percig tartott a három oldal egyeztetés. El kéne fogadnunk a novemberi-januári üléseink jegyzőkönyveit. Van-e bárkinek felvetése, ellenvetése nincs? És akkor az első érdemi napirendi pontunk következik, a négyes, eszmecsere Jan Kincstúrral, a szembevőszék tagjával, a LIFE program végrehajtásáról. És állandó előadónkat fogjuk először meghallgatni. Én ö, nagyon nagy lelkesedéssel szoktam követni az ő jelentéseit és az ő témáit. Ö, a Life is egy nagyon izgalmas program, és ezért most tényleg személy szerint is nagyon érdekel, hogy ö, Kinst úrnak mi a meglátása a Life végrehajtásával kapcsolatban, de és akkor neki adom meg a szót, és Utána majd Jutta Haugot, aki a téma előadója, hallgatjuk meg. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy eljöhessek erre a mai ülésre, és elmondjam, hogy a 15-ös számú 2013-as különjelentésünk végkövetkeztetéseit bemutassam. Itt ugye arról van szó, hogy a LIFE program különböző politikákra terjed ki, 2,5 milliárd euróra rúg a költségvetések 2013-ig. Ez 1,5 százalékot jelent az összes környezetvédelmi kiadásokhoz képest. A program egyik lényege, hogy katalizátor hatást fejtsen ki a bevágyakorlatok cseréjén keresztül. Éppen ezért a Life Environment program hatékonysága meghatározott, hiszen katalizátorként kell hason az környezetvédelmi változások érdekében. A következő program időszakra megnövelte a bizottság ezt az összeget, éppen ezért a számvevőszék úgy döntött, hogy auditot hajt végre. 95 programot vizsgáltunk meg, ezekből 25-öt helyszínen is, 2005 és 2010 között 5 országban, főként a legnagyobb kedvezményezettek terén. Németország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország és az Egyesült Királyság voltak a megvizsgált államok. Úgy gondoltuk, hogy a hatékonyságot negatívan biz, tehát a, a problémák a hatékonyságra negatívan hatottak volna. Mik voltak a feltárt problémák? Kis, relatíve kis költségvetéssel túl sok célt céloztak meg, és nagyon különböző érdekeket, illetve kérdéseket próbáltak meg közelíteni, és így nem volt meg az a kritikus tömeg, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjuk befolyásolni az Európai Unió környezetvédelmi politikáját, amely ugye a fő célja az egész programnak. Ezen kívül ez a kis budget még tovább felosztatott kis, kisebb részekre a tagállamok részére. A cél az volt, hogy arányosan osszuk meg a projekteket a tagállamok között, ez pedig azt is jelenti, hogy a LIFE-on belül egy-egy tagállamon belül egymással versenyeznek a projektek, de nem más tagállamok projektjeivel. Miután itt európai szintű dimenzióról van szó, ezért ez a nemzeti szintű dimenziós megközelítés nem volt jó, jobb lenne, hogyha egy versenyképes európai szintű értékelést hajtanánk végre, és nem nemzeti szinten versenyeznének a programok egymással. Ezen felül az indikátorok hiányát is kritikával illettük, hiszen ezek az indikátorok tudnák megmutatni azt, hogy hogyan is fejlődik a program. A programok betartatásával, megvalósításával kapcsolatban általános értékelése van szükség, de a középtávú felülvizsgálat öt, csak öt évvel a program megkezdése után valósítható meg, vagyis az egész programozási időszak vége előtt kettő évvel. Ez így nem jó. Az audit azt is feltárta, hogy más problémák is vannak. Az Európai Bizottság nem mindig tudta megfelelőképpen értékelni a projekteket, főként bizonyos aspektusok szempontjából a live projektek hatékonyságára gondolok. Ugye itt innovatív és demonstratív környezetvédelmi programokra lenne szükség, valamint a potenciális eredmények átgyűrűzése más rendszerekre lenne a cél. Itt nagyon nagy kockázatot rejt magában az, hogy nem megfelelőképpen értékelik a projekteket, és így a projektek nem is kellőképpen hatékonyak, és ezzel az egész program céljai sérülnek. A projektek által elért eredmények nem kellőképpen vizsgáltattak meg, és hogy ezeket hogyan lehetne máshol megvalósítani, amennyiben ezek hatékonyak, szintén nem történt ilyen értelmű vizsgálat. Fontos lenne tehát azt is látni, hogy egy monitorozó ö, csoportra van szükség az Európai Bizottságon belül, amelynek a célja az, hogy ö, megvizsgálja ezeket a projekteket. Túl optimisták voltak ö, a értékelések, és ráadásul a kez, kedvezményezettek által leírtakat egész egyszerűen a monitorozó csoport szóról-szóra átvette, és ők így értékelték, ugyanúgy értékelték a programokat, mint ahogyan a program végigra, végrehajtójú saját magukat. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a végcélok, a végső eredmények is túl értékeltek voltak. Az egész live program kulcsfontosságú célja az volt, hogy katalizátorként hasson az európai környezetvédelmi politikára. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a projekteket fenntartsuk, megvalósítsuk és ismét megvalósítsuk más területeken is, amennyiben sikeresek. Akkor, amikor a pozitív eredmények bizonyítottak voltak, a program akkor sem volt képes abban, hogy ezeket elterjessze, és kisebb szintre lebontsa, és európai szinten ezért hatékonyságot a környezetvédelmi politika terén. A stratégiai szempontból fontos a know-how átadása, de nagyon gyakran azt vettük észre, hogy a projektek nem teljes körül leírását írták le, hanem inkább csak egyfajta kereskedelmi megvalósíthatóságot vettek figyelembe. Igazából 23 végéhez érkezett projektből csak nyolcat tudtunk úgy értékelni, hogy ezeket érdemes megismételni máshol. Ez szerintünk nagyon gyenge eredmény, és éppen ezért az Európai Számvevőszék szeretné a LIFE program környezetvédelmi hatékonyságát növelni. Az Európai Bizottságnak ezért kevesebb prioritását prioritást kellene megállapítania, mert így egy áramvonalasabb rendszer tudnánk elérni, és megkönnyítenénk a programok értékelését is. Fontos lenne az is, hogy értékeik alapján válasszuk ki a projekteket, és ne pedig a földrajzi arányosság elvét kövessük. Ezzel egyelő feltételeket teremtenénk EU szerte a jelentkezőknek. Innovatív jellegűnek kell lennie a gyakorlatnak, és jó minőségűnek, és amennyiben eredményre vezet, akkor ezt az eredményt elterjeszthetőnek, megismételhetőnek kell ítélni. Ezen kívül azt is szeretnénk, hogyha a monitorozó csoport kritikus hangot, hangon fogalmazna a saját projekt megvalósításokkal kapcsolatos jelentéseiben, épp úgy, mint az ex post látogatások alkalmával a magán kedvezményezettek számára is ez így hatékonyabb eredményt hozna. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták bevezetőmet, és természetesen várom a kérdéseket. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Jutta Haugnak. Köszönöm szépen. mindig is nagy örömmel várjuk a számvevőszék külön jelentéseit. Ez a külön jelentés, soron kívüli jelentés, amely a LIFE végrehajtásáról szól, és amely tartalmazza a számvevőszék eredményeit. Ez számunkra sajnos túl későn került ide az asztalra. Ezt már nem tudjuk, ezt már nem tudjuk figyelembe venni a törvényalkotási folyamatot. Már készen voltunk a törvényhozási folyamattal, lezártuk az írelnökség alatt, és büszkék is voltunk erre, erre az eredményünkre, amikor megkaptuk ezt a jelentést ha nem sikerült volna ilyen jó eredményt elérni, akkor nem, sikerült, akkor nem lehetne már áprilisban az első kiírásokat live program kiírásokat megtenni. Ez az egyik dolog. Ezért, tisztelt elnök úr, nagyon jónak tartom azt, hogy legalább egy ö, ö, ö, egy rajongót vagy támogatót nyertem az Európai Unió képviselői közül, a parlament képviselői közül az integrált projektekhez, Nos, én persze tudom, hogy a számbevőszéknek talán két éven belül meg el kell készíteni a következő különjelentését, hogy értékelni tudja az új integrált projektek végrehajtását. Amit most kritizált az, a számbevőszék tagja, ez most, amikor a nemzeti allokációkról beszélünk, tulajdonképpen jól jön nekünk, az Európai Parlamentben sokan, még az is lehet, hogy a többség, a nemzeti allokációk ellen emelte fel a hangját. A projekteket egyszerűen tartalmuk alapján szeretnénk megítélni, és az alapján, hogy tartalmaznak-e európai hozzáadott értéket. A a törvényhozási folyamat során ezt nem sikerült olyan jól érvényesíteni, ezt az álláspontot, és most megpróbáljuk a nemzeti allokációkat hát kifuttatni. Ez amiatt történt, mert kompromisszumot kellett elérnünk, és a hát tanács egyszerűen keresztbe feküdt, és azt mondta, hogy a nemzeti allokációk nélkül egyszerűen nem hajlandó hozzájárulni a programhoz, úgyhogy egy kompromisszum miatt siker, bele kellett ebbe egyeznünk, de az allokációk, nemzeti allokációk folyamatos leépítésére kerül sor. Ezen kívül azt remélem, hogy sikerült úgy kialakítani ezt a jogszabályt, hogy a projektek ismét, megismételhetősége adott legyen, tehát az egyik ország által végrehajtott projektet más ország más körülmények között végrehajthatja, hogy tanulni tudjanak egymástól az országok. Azt szerettük volna tehát, hogy hálózatépítés alakuljon ki, vagy hogy hálózatépítésre kerüljön sor az egyes tagállamok között Emellett oktatást, képzést is tervezünk. hogy amennyiben már, ne legyenek, amennyiben már nem lesznek nemzeti allokációk, az egyes tagállamok mégis minél több és sikeresebb projekt tervet nyújtsanak be, ehhez képzést nyújtunk. Amit a az Európai Bizottság és a tanács dönt el, az remélhetőleg majd megfelel a parlamentnek is. Lenne kérdésem az Európai Bizottsághoz is. A LIFE program most kezdődik, 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. A szemvevőszék ajánlásai ugye el, megtörténtek, a, a jogszabály ugye már elkészült, de vajon a, a munkaprogramba föl tudja venni az Európai Bizottság ezeket az ajánlásokat, vagy meg tudja szívlelni őket. Aztán a e, kiírás, a közbeszerzési e, kiírás, illetve a pályázat kiírási e, folyamat tekintetében ezt figyelembe tudják-e venni. felmerül a kérdés, hogy egy projekt mennyiben lehet példaértékű más projektek számára. Lehet, hogy egy országon belül katalizátorként szolgálhat egy projekt, és egy egyetlen projekt hatását, vagy jól ö, megtervezett projekt katalizátor hatása kifejezetten nagy lehet a környezetre. Kincs úrtól azt szeretném kérdezni, hogy a jelenlegi live költségvetés, ön ugye azt mondta, hogy ezt növelni kellene, az Európai Bizottság javasolta is ennek a költségvetésnek a növelését. Lesz, ez meg is valósul, nem olyan mértékben, mint ahogy azt szerettük volna, de mégis. Nos, összességében az, ez a növelés a klímapolitikából kerül finanszírozásra. Az önök elemzése szerint, hiszen a környezetvédelmi politikát és az adminisztrációs gyakorlatot, igazgatási gyakorlatot is ellenőrizték. Nos, tehát ennek tükrében Mennyiben lehet már tanulságokat levonni a klímapolitikára vonatkozóan az új programban? Különös tekintettel, hogyha ön ugye arról beszél, hogy a projektek nem, e, nem voltak eléggé célzottak, mi a helyzet az új pénzügyi eszközökkel, amelyeket a klímapolitikában javasolnak és terveznek? hogy kell ezeket végrehajtani, alkalmazni ahhoz, hogy a szembevőszék ajánlásait figyelembe tudjuk venni, vagy teljesíteni, meg tudjunk ezeknek felelni. Van-e ezzel kapcsolatban már javaslatuk, illetve elképzelésük? és hogy lehetne eh, elérni azt, hogy két vagy három év múlva ne ugyanez a kritika érjen bennünket. Azt szeretnénk, hogyha már most eh, az elejétől fogva a lehető legjobb eh, képességünknek leginkább megfelelő módon végrehajtanánk ezeket a programokat. Ami a monitoring csoportokat illeti, ön beszélt a monitoring csoportról, ki lesz ez? ez ebbe ki, ki van ebben a monitoring csoportban? Az Európai Bizottság küld ide embereket, vagy tagállamok küldenek ide embereket, vagy, vagy ki? Ki, ki? Kiből áll, kikből áll a monitoring csoport? Én nem csak a Környezetvédelmi Bizottság tagja vagyok, és a LIFE jelentéstevője, hanem költségvetési politikus is. É, és mindig, amikor azt hallom, hogy új feladatok, látják el az Európai Uniót, új feladatok merülnek fel. Nem mondom, hogy ez felesleges, ez kifejezetten nagyon pozitív is lehet, de akik ebben a csapatban dolgoznak, valahonnan fizetést kell, hogy kapjanak. Úgyhogy kérdezem, hogy eh, ki lesz ebben a csoportban, a monitoring csoportban a bizottságnak kell finanszírozni ezeket a munkahelyeket, vagy a tagállamoknak? Hogyan gondolják, hogyan képzelik ezt a monitoring csoport összeállítását? Egyelőre ennyiben hagynám. Vannak itt még kollégák, nem túl sokan ugyan, akik szeretnének kérdéseket feltenni, de a legjobbak, a krem mégis itt van. Igen, igen, nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Prandi kollega következik. Köszönöm szépen. Juta. A life is ez a probléma, nem a mennyiség, hanem a minőség, ami a lényeges, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy az egyik legsikeresebb európai finanszírozási programról beszélünk. És mégis elég negatív, illetve hát kritikus beszámolót kaptunk az számvevőszéktől. Mit lehet ebből, milyen tanulságot lehet ebből levonni? Először is hadd mondjam el, hogy ez a jelentés kötelező kellene, hogy legyen nem minden Európai Uniós, nem csak, hogy minden Európai Uniós tanulmányokat tanuló eh, diák számára mindenkinek ezt el kellene olvasni, hanem minden tagállami kormánynak el kellene olvasnia. Ezt a beszámolót, ezt a jelentést, ezt a környezetvédelmi tanácsban is elmondják. Jó lenne, nem csak a környezetvédelmi tanácsban, hanem az ECOFIN-ben is, ahol a pénzügyminiszterek ülnek. Hiszen, hiszen ez klasszikus példája annak, hogy az Európai Unióban mi az, ami nem működik. Egy dologról van szó, a tagállamokat egyetlen egy dolog érdekli, ami az európai költségvetést illeti, mégpedig az, hogy hogyan lehet minél több pénzt visszaterelni a saját országukba. Nem érdekli őket a programok minősége, nem érdekli őket, hogy hogy költik el a pénzt, egyszerűen csak az érdekli őket, hogy hol kerül elköltésre a pénz, lehetőleg az ő hazájukban. Ha elolvasom a számvevőszék kritikáit, azt kell, hogy mondjam, hogy szinte száz százalékban elítéli a tanács álláspontját, azt az álláspontot, amelyet a Live programról szóló háromoldalú egyeztetésben a tanács képvisel. <clears throat> Ön említette, hogy ez egy nagyon szerény költségvetés, egyetértek, mi többet szerettünk volna, de a tanács nem adott több pénzt. Ön azt mondja, hogy túl sok ö, ö, célkitűzés van. Pontosan ez volt a mi kritikánk is. Azonban a tagállamok, a tanács minél több célkitűzést akar eh, belepréselni a programba, mert így akkor mindig sikerül sikerül valamire, csak sikerül pénzt, eh, pénzt vinni. Eh, aztán a nemzeti alokáció problematikája, ezt is meg akartuk szüntetni, a tanács nem engedte. Ez az egész nevetséges. Azt hiszem, hogy eléggé sikeresek voltunk, ami a nemzeti allokációk leépítésének elérését illeti. E, jó lenne, ha egyáltalán nem lenne nemzeti allokáció. E, gyakorlatilag e, ez a fő üzenet, amit szerettem volna elmondani kérdésem, hogy hogyan lehet ezt az üzenetet megértetni a tagállamokkal, hiszen ez, ez, az, ez a komoly probléma. Ön említette az Európai Bizottság Góta jelentésében, azt hiszem, hogy sokkal inkább a tanácsra kellene, a tagállamokra kellene koncentrálni. És az utolsó megjegyzésem, amelyel támogatnám Jutta Haugot, 2000 2005 és 2010-es időszakra vonatkozó jelentés, beszámoló ez. 2011-ben kezdtük a, mi, mi a live programmal való munkát. Jó lenne, hogyha ez a jelentés elkészült volna, mielőtt elkezdtük a munkát a live programmal kapcsolatban, az ön által említett érvek mind olyan érvek, amit a beszámolójában jelentésében említ, olyan érvek, amelyeket mi is alkalmaztunk és hasz, a, a tanácssal szemben a trialóguson. Az elmúlt hónapokban számos jelentés készült az, a korábbi pénzügyi pénzügyi időszakról. Na most, hogyha ezek időben elkészültek volna, akkor ez nagyon nagy segítségünkre lett volna a tanácsal való harcok során. Még egy kis kérdésem lenne, ami az időzítést illeti. Az elkövetkezendő mm, időszakra hát, kőbe véssük ezt a programot, ugye ezek az 7 évre. 2016-ban lesz egy köztes beszámoló. Kérdezem, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy a jelenlegi programozási időszak eredményeit időben értékeljék, és ez az értékelés idő, időben érkezzen hozzánk, hogy már 2016-ban tudjuk ezt használni. Nem csak a LIFE programról beszélek itt, hanem egyéb eszközökről is. <clears throat> Nagyon hasznos lenne ez, hogyha a számvevőszék ezt megtenné a jelenlegi MFF felülvizsgálata. Köszönjük szépen! Most pedig halljuk, hogy az Európai Bizottság mit kíván elmondani ebben a témában. Köszönöm szépen a szót, üdvözlöm a képviselőket. A bizottság mindig is reagált a parlament és szemvevőszék megjegyzéseire, és Jutta Haug megjegyzésére is, el szeretném mondani, hogy az új live rendeletben már benne vannak nagy részt azok a gondolatok, amelyeket ő most mondott, ezt a tanács és a bizottság már elfogadta. Rámutatnék továbbá arra is, hogy a jelentésben kritizált nemzeti ö, támogatásokat középtávon kivezetjük a programból, ami pedig a témáknak ö, a jogalapját illeti. Ö, azt szeretnénk, hogy a live program koncentráltabban, kevesebb témával foglalkozzam. Néhány újdonságról is be tudok számolni. Az új live program nem az előzőnek a copy-paste változata, és Kinsz úrnak van igaza, hogy a live programot katalizátorként kellene tekinteni, sok számos program segítségeképpen kell használni és a projekt végrehajtása szintjén úgy gondoljuk, hogy a jövőben a Life jobban meg fog felelni ennek az elvárásnak. Annak érdekében azonban, hogy a végrehajtás hatékonyabb legyen a meglévő kereteken belül, tudjuk, hogy egyes területeken egyértelműen tovább kéne lépni. A vízminőség területén például garantálni kéne, hogy a pénzeket olyan módon használják föl, hogy legalább egyes országokban az eddigi programok most már megfogható eredmények szülessenek, és a vidékfejlesztési célokhoz is jobban járuljunk, illetve a kohéziós alapokkal jobb harmóniát kell teremteni, hiszen abban úgyis több van, több pénz van. És a Nature, illetve a természetvédelmi és a hulladékkezelési programokra külön oda kell figyelni. Milyen pénzügyi eszközöket illeti, az az újdonság, hogy a tagállamokkal egyeztetve kiderült, hogy a tagállamoknak nehézséget okoz egyes új eszközök elfogadása egy olyan kis programon belül, mint a Life, és ezért most azon gondolkodunk, hogy új megoldásokat próbálunk ki a klímaváltozás elleni harc területén, a városok megtámogatására. A következő jogalap szerintünk a LIFE ott jobban fogja szolgálni a LIFE-ot, mint katalizátort, és a magán szférát is jobban majd be lehet vonni a program hatékonysága érdekében új információs kormányzati ága is van a programnak, amely a tagállamokat arra próbálja revenni, hogy egységesen hajtsák végre a végrehajtási keret szabályait, és ebben támogatja őket. A jó programokat hálózatba kívánja kötni, és az egyes országokban megszerzett tapasztalatot meg kívánja osztani más országokban is, amelyek esetleg még nem tartanak ott a LIFE program végrehajtása területén, és ezáltal egységesülne a végrehajtás mikéntje. Ez tehát a fő gondolat, amit el kívántam mondani. Még mások is jelentkeztek. Hát, hogy Bolié például parancsoljam. Köszönöm szépen szerettem volna megköszönni Kinc úrnak a, azt, hogy eljött, és elmondta, hogy hogyan vélekedik a számvevőszék a LIFE programról. Ez egy fontos program, egy fontos eszköz az Európai Unió környezetvédelmi politikájának megvalósításában. És nagyon sajnálatos az, hogy ez még most is csak egy igen kis szelete, egy kis vízcsepp az EU költségvetésében, pedig a parlament és jelentéstevőnk rengeteget foglalkoztak ezzel az ügyel, és így sikerült elérni egy kis növekedést. Persze mi többet szerettünk volna eredetileg, a biodiverzitás elvesztése elleni harc, ami ugye egyre erősebb, er, egyre erősödő tendenciát mutat. Meg vagyok továbbra is győződve arról, hogy a hatékonyságot növelni kell. Önök sok mindent javasoltak, nagyon sajnálom azt, hogy ezeket a konklúziókat nem kaptuk meg még az új programmal kapcsolatos vitáink előtt. De azért nem zárom ki azt sem, hogy esetleg a következő mandátum során revideálni lehetne ezt a programot. És egyébként az ön javaslatai között szerepel az, hogy a pénzügyi terveket jobban célozni kell, célozottabbá kell tenni, hogy látványosabbak legyenek a programok, annak érdekében, hogy aztán a projekteket el lehessen terjeszteni. Ehhez nagyon igényesnek kell lenni, és éppen ezért szeretném kérni az Európai Bizottságot két dologra. Az első kérésem arra vonatkozik, hogy a bizottság a kompenzációs projektet Európai Uniós büdzséből finanszírozza, ez a biodiverzitásra vonatkozik. Ez egyen, egyelőre csak egy kiméra, ugyanis, hát hogyha egyszer már tönkretettek egy ökoszisztémát, azt már nem lehet ugyanúgy visszaépíteni, de azért mégiscsak szükség van erre, mert helyi szinten megmutatták már többször azt, hogy szükség van arra, hogy helyi szinten meg tudják őrizni a biodiverzitást. Ez pedig európai feladat, egy ismert európai politikához kapcsolódik. A habitát és a madárvilág irányelvre vonatkozik. A kompenzáció tehát számunkra továbbra is kérdés marad. Melyik európai politikához kapcsolódik ez? Én nem ismerem, hogy a mi politikáink közül nem tudom megmondani, hogy hol létezik ilyen biodiverzitás vesztésre vonatkozó politika. Aztán a biodiverzitás elvesztésének kompenzációja val kapcsolatban az a kérdés is felmerül bennem, hogy ez melyik politikára vonatkozik, és hogy ez az egyébként már amúgy is igen szűkös költségvetés megfelelő, tehát meg tudják ebből oldani, vagy sem. A második kérdésem pedig a finanszírozás természetére vonatkozik, a live budget, illetve a klímaprogramok tekintetében. Itt konkrét hatást várunk a környezetre. A klíma főigazgatóság 80 millió eurót kíván felhasználni erre a célra magáncégek bevonásával. A kérdésem az az, hogy ez igaz-e, ez valóban így van-e, és ezt hogyan, mivel indokolja a bizottság, és részben Fontos lenne azt is látni, hogy az ilyenfajta felhasználásai a life büdzsének milyen megítélést kapnak az önök részéről. Most pedig Lubicseva kollégának adok szót. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés megszületett, és gratulálok Kenst úrnak és Jutának is mindahhoz, amit elmondtak. A live program jobb hasznosítását, végrehajtását illetően. A live nagyon hasznos, de kevéssé ismert program, legalábbis hazámban. Ezért eh, jó lenne, hogyha erről a jelentésről a tagállamokban is folytatnánk vitát, eszmecserét. Jó lenne, hogyha nemzeti intézkedésekkel lehetne javítani a tagállamok részvételét a programban. Ha már hatékonyságról van szó, akkor ide tartozik az, az is, hogy hatékonyság javító intézkedésekre, külön intézkedésekre is szükség lenne, mert bőven van hiányosság e területen. Egyes tagállamokban azt hiszik, hogy A LIFE program és a velejáró pénz ö, automatikus. Automatikusan jön, és a LIFE programot, mint valami eleve meglévőt tekintik, és nem nagyon törődnek azzal, hogy minőségi legyen a végrehajtás. Van-e arra vonatkozóan statisztika, elemzés, hogy a programot hatékonyabban átültető tagállamok eredményei összehasonlításban milyenek más országokéval. Nem akarok én itt személyeskedést, jó, ne beszéljünk konkrét országokról, de pozitívan is meg lehet fogalmazni a dolgot. Ha a jó diákot példaként állítják a többi elé, ez a többiekre is húzó erővel hathat. Valami hasonlót kéne kitalálni a tagállamok közötti viszonylatrendszerben is. Köszönjük. Most végül visszaadom a szót Kincstúrnak. Köszönöm szépen, és köszönöm az elhangzott megjegyzéseket. Én is nyilván imádom a live programot, örülök is annak, hogy ezzel foglalkozhatom, és Közös szándékunk az, hogy javítsunk a végrehajtáson. Ha Haugasszonynak a jelentés időzítése ö, kérdéses, de hát ez bármely téma kapcsán el lehet mondani, hogy lehet-e most a live a résztvevők számát növelni, hát ez egy kicsit kényes kérdés, nem könnyű. Mert általában akkor tudunk mi rendes auditot végezni egy program fölött, hogyha már legalább fél éves időszakánál járt, tehát zajlott néhány évig, és pont most növelni a létszámot nehéz lenni. Gebrandi úr, a Kont bizottság tagja, pontosan tudja, hogy ugyan próbáljuk most lerövidíteni a számvevőszéki eljárások idejét, és hamarabb próbálunk lépni, de ezt most hamarabb nem lehetett megcsinálni, és nem baj az, hogy ez most 2014. januárjában jött elő, mert ugyan nem lehet minden tanulságát ennek a jelentésünknek beépíteni most már a live program szabályrendszerébe, viszont sok megérzésünk olyan, amely a másodlagos jogalkotással, végrehajtási aktusokkal, delegált aktusokkal, tehát általánosabb kérdésekkel foglalkozik, amelyek más programok operatív hatékonyságát is növelhetik Ezek ugyanakkor ezek előzetes eredmények, és 2013 óta megvannak már a bizottság rendelkezésére állítottuk őket, és ne felejtsék el, hogy öt évvel ezelőtt publikáltuk külön jelentésünket a Life program másik komponenséről, a Nature programról, és a Life Nature ugyan nem egyezik meg a Life Environment-tel minden tekintetben, de azért akkor is már sok olyan ajánlást tettünk, amely most is érvényes, és erre a programra is. Ami az integrációt illeti, ez egy új elem, hogy a programokat egyre jobban integrálják, szerintünk ez jó trend, ugyanakkor hát nyilván csak néhány év után látható majd, hogy ez mennyire vált be valójában, de szerintünk a szinergiák megteremtése biztos, hogy hozzá fog járulni a hatékonysághoz, a pénzügyi hatékonysághoz és a nemzeti és az EU szintek hatékonyabb egymáshoz simulásához. És akkor még a regionális és a multinacionális szinteket nem is említettem, amelyek ugyancsak fontosak a live kapcsán. Ami a nemzeti kifizetéseket illeti, egy hajóban evezünk szerintem, a bizottság, a számvevőszék, a parlament, sőt a nemzeti hatóságok is. Az új rendelet az első fél idejére az új programoknak szerintem végrehajtható szabályozást tartalmaz a nemzeti kifizetésekre vonatkozóan, különösen, hogyha a rendelet más pontjait is hozzáolvassuk. Jelenleg a tagállamnak nincs joga megkapni a pénzt, ha nem képes minőségi programokat felállítani. Ez egy közvetlenül felügyelt kiadás típus, ebben az esetben az ilyen programoknál a bizottság nagyon fontos szerepet játszik, és ha a tagállamok nem tudják igazolni előre, közben és utólag, hogy a program jobb, többet ér, mint más programok, akkor nem lesz joga a pénzeket lehívni, vagy pedig, és viszonylag könnyen megkaphatják a többiek azt a pénzt, amitől egy tagállam elesik. A rendeletben azonban persze kapacitásképzés, sok egyeztetés, awareness raising is található, tehát bőven adunk támogatást, senki nem mondhatja, hogy magára hagyták a versenyben másokkal, tehát a sok segítségnyújtás mellett, ha egy tagállam ennek ellenére nem képes kellő programokat, kellő minőségű programokat felállítani, akkor szerintünk indukolt, hogy megvonják tőle a támogatást. De ez az első felére vonatkozik csak a programoknak, a második felét majd később auditáljuk. Ami a replikációs hatást illeti. Számunkra ez fontos szempont volt. Sokan most is elmondták, hogy csak csepp a tengerben ez a program és ennek a költségvetése. Éppen ezért általános logikánk az volt, hogy a régi és új szabályozás között az legyen a különbség, hogy az új programot katalizátorként fogjuk föl sok más egyéb környezeti fellépés mellett és érdekében. Az előző időszakban alulról fölfele építkeztek a programok, és nem felülről lefele. Ugyanakkor igenis vannak olyan szempontok, amelyeket felülről lefele kell megvalósítani, a makroökonomiai tényezők és sok környezeti megfontolás tipikusan ilyen, tehát hogy nem csak helyi szempontok érvényesülhetnek, hanem magasabb szintűeknek is érvényesülnie kell. És nem látom ebben a pillanatban még, hogy, illetve nem látom azt, hogy a régi program hogy működhetett volna tovább és hogyan lehetett volna katalizátor, amikor azt láttuk, hogy a régi programozási időszakban nagyon sok egymástól külön álló sporadikus projekt működött, ezeknek nem sok köze volt egymáshoz, és a helyi ö, többi programhoz sem. Tehát ezt a vonalat akartuk erősíteni. 23 ö, programból 8 volt ö, csak olyan, amely replikátor hatással rendelkezett volna, már pedig a bizottság eleve ö, ö, azt mondta, hogy jó, tehát nem akarjuk azt, hogy minden program 100%-a a programoknak replikatív legyen, de legalább ö, tehát egy a háromból az meg túl kevés, hogyha ilyen. A költségvetési vonulatról a jelentésben, és ez tény, igaz, első ajánlásunk annak az egyensúlytalanságnak megszüntetése, amely a kis költségvetés és a nagy ambíciók között van. A szemvevőszék soha nem akart, és jövőben sem fog beleszólni abba, hogy a témákat hogyan látják el pénzzel az egyes témákat. Ez nem a mi kompetenciánk, de abban biztosak vagyunk, hogy a régi Life program hatalmas ívű céljaihoz a költségvetése nevetségesen kicsi volt, tehát ezt a két dolgot közelebb kell hozni egymáshoz, hiszen ö, ö, százból kevesebb, mint egy projektet lehet finanszírozni a live pénzekből, amelyek ide tartoznak, tehát ezzel nem fogják megváltani a világot a tagállamok. Inkább realisztikusabb célokat kell kitűzni, és akkor a pénzköltés is reálisabb lesz. Ami a klímaváltozás elleni célok megvalósulását illeti, azt a kollégámra hagynám, hogy elmondja, hogy mi a véleménye. Ami a monitoring tímek számát, méretét, gyakoriságát illeti, nekünk az az elvünk, hogy ott kell erősíteni a monitoringot, ahol vélhetően a kitűzött célok és indikátorok megvalósulása bajban van, és látható, hogy az adott projekt és projekt nem kellő hatékonysággal működik. Ez egyébként közös felelősség, a Parlament Bizottság és a projekt végrehajtó közös felelőssége, hogy a programok, illetve azon belül a projektek hatékonyan működjenek. Gebrandi úrnak jövő héten a környezeti ö, miniszterek ö, találkozóján is lesz erről szó, de amit ott el akarok mondani, azt nem mondhatom el szó szerint ezen a fórumon, Ez talán megérti. Ami a jelentések számát illeti, a Kokobúval közösen ö, már megvitattuk azt, hogy nem csak a környezeti programok, hanem más programok, például a vidékfejlesztési programok kapcsán is a tagállamokkal meg kell egyezni abban, hogy hogyha egyáltalán célkitűzésnek nevezhetjük, ö, sokszor azt, amit a tagállamok megfogalmaznak, szóval, hogy túl, túl általános, amit a tagállamok megfogalmaznak, és így nincs mit monitorozni kellőképpen. De hát nem elég konkrét a megfogalmazás. Akkor lehet elszámoltathatóságról beszélni, hogyha konkrétak a célok, és jól mérhetőek a program által elért eredmények ezek tükrében sokszor ellenőrzéseink során nekünk kellett megfogalmazni azokat a célokat, amelyek szerintünk az adott pro- projekt céljai kellene, hogy legyenek, és ehhez képest próbáltuk mérni annak a hatékonyságát. A ...nak pedig fenn, fenn kell tartania azt a jogát, hogy egyetértsen vagy ne értsen egyet a, egy adott projekt célkitűzéseivel. Ami a következő auditot illeti. Nálunk az a hagyomány, hogy minden audit jelentést két-három évente follow-up jelentéssel támogatunk meg, tehát megvizsgáljuk, hogy megállapításainkra, felvetéseinkre a bizottság és a tagállamok hogyan reagáltak. Ez most is így lesz, tehát két-három év múlva tájékoztatni fogjuk önöket arról, hogy ajánlásaink szerintünk hogyan valósultak meg a e két-három év alatt. Tehát lesz ilyen follow-up vagy feedback, és remélem, hogy ez önöket is kielégíti majd. Beli asszony kérdésére a válaszadást inkább a bizottsági kollégára hagynám, mert szerintem ez inkább őket érinti, például én a költségvetés, az előzetes költségvetésről nyilván nem beszélhetek, ez egy önök által eldöntendő kérdés, és Bocsova asszonynak örömmel mondhatom, hogy a tagállamokat tájékoztattuk erről a jelentésről, eddig csak öten reagáltak rá. Persze ez az öt pont olyan ország, amely a legjobban költötte el a life programot, program pénzeit. Az öt tagállam alapján nem mondhatjuk, hogy tehát az öt tanúsága alapján nem extrapolálhatjuk véleményünket más országokra, ez még ahhoz túl kevés Bulgária és az öt ország része volt. Akkor most, ha megint én akkor átadnám kolléganőmnek a szót. <laughs> Köszönöm szépen. Ami a költségeket illeti, és a monitoring csapat finanszírozását illeti, a monitoring csapat már most működik. Ez egy konzorcium, a vál vállalkozások, vállalatokból álló konzorcium, amely támogatja az Európai Bizottságot a, végrehajtásban és a follow-upban. Azt javasoltuk a jelentésben, hogy egyes gyakorlatokat javítsanak, főleg ami a tevékenységek értékelését illeti, hogy ott legyen tehát egy follow-up, egy olyan follow-up, ami kicsit mélyebben belemegy a részletekbe. Persze van egy follow-up, amit a költségvetés eleve tervez, de egy kicsit kritikusok vagyunk a, kö, a projektek költségvetésre való hatását tekintve, illetve itt nem annyira a költségek növeléséről van szó, sokkal inkább a munka javításáról, munka minőségének a javításáról. Ami a klíma, klímát illeti, az erre vonatkozó kérdésre lehető legjobban megválaszolta az Európai Bizottság. Nagyon kevés pénz áll rendelkezésre, és ezt a pénzt tanulmányokra fordítjuk. A koordináció a különböző tevékenységek között, amely a különböző politikák implementációját javítja, ez jó, azonban sajnos nincsenek, nincs elég pénzünk a nagy akciók finanszírozására. Az én kérdésem, mondja Jutta Haug, a pénzügyi eszközökre vonatkozóan az volt, hogy hogyan értékeli azt, ami most a klímapolitikával kapcsolatban is felmerül. Ugye nincs pénzünk, eleve nincs pénzünk, és ezt a, ezt a pénzt most a bankoknak adjuk oda, hogy valósítsák meg a programjainkat a klímapolitikában. Ez jó önök, önök szerint? Ez megfelel a célnak? Ön arról beszélt a programban, hogy nem elég a, a kritikai a kritikai és kritikus megjegyzéseinek a lényege az volt, hogy nem elég célzottak a programok. Mi a helyzet a pénzügyi eszközzel? Hogy, mit lehet még tenni, mit kell még bevezetni, mit kell még csinálni ahhoz, hogy mm, mégiscsak megvalósuljon a koncentráció? Möchten Sie? Well, I... Tessék. Sajnos nem tudom most megmondani, hogy mi lesz ennek a pénzügyi eszköznek a hatása. A LIFE programnak a célkitűzéseit ugye korlátozni szeretnénk. A korábbi programban 12 prioritásos terület volt, ott mind, abban mindent bele lehetett venni, a nemzeti indikatív allokációkkal együtt mindent lehetett finanszírozni, minden, minden projekt beletartozott valamelyik célkitűzésbe. De ott az volt a probléma, hogy nem volt elég sikeres projekt amely összességében európai szinten a környezetvédelmi politika sikeresé tételét megvalósította volna. Ami a célkitűzéseket illeti, ha jól értettem az ön kérdését, a célkitűzések megfogalmazását, illetve a programozást a LIFE programnak magának kell elérni. Az Európai Bizottság szeretne még hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A klíma aspektusokkal kapcsolatban meg a kollégámnak fogom átadni a szót. Köszönöm Kinsztónak, hogy emlékeztetett arra, hogy ez, ez a jelentés, ez a beszámoló segíteni fog az Európai Bizottságnak abban, hogy, hogy hatékonyabbá tegye a LIFE programot mint tartalmi, mint finanszírozási szinten. Melyek azok a projektek, amelyeket, ki, amelyeket kiválasztott a, a számvevőszék? Nos, a Life Plus előtti, a Life 3-as program keretébe tartozó programokat választották ki. Itt bizonyos output, illetve hatékonysági indikátorok létrehozását kérte a számbevőszék. A számbevőszék rámutatott arra, hogy az indikátorok területén voltak bizonyos problémák. A második dolog, amit említeni szeretnék, egy kis program, a biodiverzitás újra helyreállításáról szóló kis program finanszírozása merült föl. A, a natur, Natura és Habita irányelv teljesen világos, azonban attól félek, hogy a biodiverzitás visszaállítása eh, keretében eh, meghatározott aspektusok eh, túldimenzionáltak a program keretén belül. Engedjék meg, hogy említsem hogy elég egyéb alapok is vannak, például a vidékfejlesztési alap, illetve más alapok is, amelyeket ki lehet használni ugyanennek a célnak a finanszírozására, például a biodiverzitás helyreállításának finanszírozására, és a klíma kérdéseket pedig átadom a kollégámnak. Köszönöm szépen! Ami a pénzügyi eszköz klíma alprogramjában való alkalmazását illeti, a következőt tudom elmondani. A klíma területen nagy kihívások vannak előttünk. 2020-ra három célkitűzésünk van. Az, a üvegházatású gázok tekintetében jó úton haladunk, 18%-kal alatta vagyunk már a cél, kitűzött célnak. Aztán a megújuló energiaforrások területen is, új, és nagyon jó úton vagyunk, és ami az energiahatékonyságot illeti, ott viszont nagyon messze vagyunk a céltól. Ahhoz, hogy ezt elérjük, megvalósítsuk, specifikus eszközökre van szükség, hogy az energiahatékonyságot finanszírozni tudjuk. Ezt szeretnénk tehát a live programmal megoldani ezt a problémát, ezt a kihívást. Az energiahatékonysági projektekre vonatkozik az, hogy ezek hosszú távon költséghatékonyak és költségeket takarítanak meg, és ezért hitelből jobb ezeket finanszírozni, mint kölcsönből. Kölcsönből túlságosan nagy pazarlás lenne ezeket kölcsönből, vissza nem térítendő kölcsönből finanszírozni. Azonban a magángazdaság, a magánágazat nem tudja ezeket a hiteleket fogadni strukturális problémák miatt. A, a bank nem, nincs igazán tudatában a piacnak, piac ezen szegmensének, és a megtérülés is sajnos túl alacsony ahhoz, hogy a bankok számára ez vonzó üzlet legyen. Ezért kell új pénzügyi lehetőségeket tesztelni a bankágazaton belül. A tagállami bankokkal igyekszünk együttműködni, hogy a bankok tudják ezeket a hiteleket nyújtani kis cégeknek, illetve költségvetésnek olyan projektekre, amelyek az energiahatékonyságot célozzák. 80 milliónk van erre, ez nem túl sok, de azért elég ahhoz, hogy lássuk, hogy működik-e a dolog. Egy pár év múlva látni fogjuk, hogy működik-e, ez érdemese ilyen úton tovább menni, ezen az úton tovább menni. A replikáció hatás elég jó, ezt az esélyt meg kell adni, az európai központi menedzselésű projektek, hogyha sikeresek, akkor a strukturális alapokból finanszírozva egyes tagállamokban replikálni lehet ezeket. Úgyhogy ez nagyon jó módja a közforrások felhasználásának. Mindez összefügg a nemzeti politikákkal, az energiahatékonysági nemzeti politikákkal is. Itt ugye az egyes tagállamoknak van nemzeti cselekvési tervük, és ebben ahhoz, hogy a projektek finanszírozhatók legyenek, csak azok a projektek finanszírozhatók európai pénzekből, amelyek nemzeti pénzekből is finanszírozhatók. Tehát ezeket a feltételeket teljesítik. Egy társfinanszírozásról van szó, tehát 10% 90% arányban. Itt az EU-s támogatás és a társfinanszírozás kéz a kézben jár. A másik eszköz a Natural Capital Finance Facility, ez megint csak egy kísérleti projekt a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó projekteket lehet ebből például finanszírozni. Ennek hatalmas költségei vannak, és tudjuk, hogy nem elég a közpénz ezen kihívások kezeléséhez. Tehát itt megnézzük azt, hogy hogyan lehet a magánszférát bevonni ennek a finanszírozásába. Ezért javasoltuk ezt a két pénzügyi eszközt, hogy ezek legyenek az új live program um, részei. Köszönöm szépen egy utasszonynak. Én örülnék neki, hogyha a biztosok meghallgatnák önöket, és hallgatnának önökre. Három célt határoztunk meg, az Európai Parlament három célt határozott meg a következő időszakra, az Európai Bizottság nem határozott meg célokat, nagyon, vagy legalábbis nagyon homályos célokat határozott meg, például a megújuló energiaforrások tekintetében. Remélem, hogy az új bizottság már bátrabb lesz, és remélem, hogy hallgat majd önökre, mert száz százalékban osztom az önök véleményét. Abszolút jó dolgokat mondtak el, és ezekkel teljesen egyet tudok érteni. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy eljöttek, köszönöm, hogy beszámoltak. szeretne el kis túr még valami záró megjegyzést tenni? Igen, köszönöm szépen. Először is köszönöm a meghívást. Nem ez az utolsó alkalom, hogy a live programot megvizsgáltuk és megnéztük, hogy milyen új kihívások vannak előttünk. Nyilván ez a jövőben is érdekes feladat lesz. Egy dolgot elfelejtettem mondani, hogyha ha egy dolog van az új rendeletben, amelyet a a delegált, illetve az implementált jogi aktusok eszközével lehetne szabályozni. Ez a három, hár, hár, hármas pont hármas bekezdése. Az indikátorok. Ezeket az indikátorokat ugye ki kell alakítani, meg kell fogalmazni. Azt kritizáltuk a jelentésünkben, hogy a teljesítmény indikátorokat sokkal inkább az outcome-ra, tehát az eredményre kell fókuszálni. A teljesítmény indikátorok, hmm, például, hogy hány intervencióra került sor, illetve milyen e, e, intervenciókra került sor e, a program végrehajtása során. Nos, a véleményünk szerint ezek az indikátorok túlságosan az outputra koncentrálnak, nem pedig az eredményekre. Azonban Összességében az Európai Bizottságnak delegált jogi aktusokkal eh, lehetne, meg lehetne határoznia ezeket az indikátorokat, tehát az Európai Bizottságnak ezt komolyan kellene venni, ezt a delegált eh, feladatot. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy eh, nagy érdeklődést mutatott az Európai Bizottság a jelentésünk iránt, és eh, a jövőben is szívesen együttműködünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az eh, érdekfeszítő vitát, és köszönöm, hogy meghallgattak. Remélem a többi intézmény is meghallgatta ezt a vitát, és figyelemmel kísérte. Ezzel a négyes napi rendi pontot le zárhatjuk, és Kás Lőter következik az ötös napi rendi ponttal tessék. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Felmerült bennem az a kérdés, hogy itt van-e? Yeah. Um, az illetékes kolléga. Felolvastam a delegált jogi aktusok listáját, és a következőket láttam rajta kőolaj szállítmányok a tengeren. Ez nem jó érzés kert bennem. Most ez étolaj, akkor ha étolaj szállításáról van szó, akkor me, ahhoz megfelelő tankert kell ö, létrehozni. Azt mondják, hogy ez drága, nehéz megoldani, mondja a bizottság. Térjünk vissza inkább a szakmai szervezetek által javasoltakra. Az EFSA vizsgálja ki az anyagot, amivel korábban, amit korábban szállítottak az adott tankerben, és az EFSA erre azt mondja, hogy ez rendben van, de akkor előtte ki kell tisztítani a tankert. De például a fehér ásványi olajok szintje az étkezési tisztaságot kell, hogy mutasson, de ilyen típusú iránymutatás nem található a bizottsági iránymutatásokban, márpedig ezek néha igen kemény ö, toxikus anyagok. Tehát ö, akkor mik, milyen garanciákat kapunk arra, hogy ö, megtisztítják ezeket a tankereket? az EFSA akkor hagyja ezt jóvá, hogyha megfelelőképpen tisztítják a tankereket, de ugyanakkor a bizottság részéről én legalábbis nem találtam olyan típusú ellenőrzést, hogy valóban kitisztították-e a tankereket. Most, hogyha Indonéziában vagy Brazíliában töltik meg a tankert, akkor honnan tudjuk egyáltalán azt ellenőrizni, hogy tényleg kitisztították-e megfelelőképpen? Például. a gázolaj adalékanyagaival kapcsolatban olyan adalékanyagokról beszélek, amelyekkel az olmot váltottuk fel, és ez önmagában jó, de ennek nagyon rossz íze van, és igen hamar érzékelhető, tehát nagyon kis mennyiségben már érzékelhető az íze. A kérdés a következő bennem. hogyha utána kitisztítják mondjuk a tankert, akkor mi arra, biz, mi arra a garancia, hogy nem a tengerben köt ki ez az anyag? Indonéziában, vagy akár Európában. Aztán vannak itt még más furcsaságok is. Nem látok például arra vonatkozó garanciákat, hogy az EFSA iránymutatásait betartatják. És még mindemellett úgy gondolom, hogy a legtöbb európai ember azt fogja mondani, állj, állj, még hogyha nem is veszélyes az adott anyag, azért az én asztalomon használt olívaolajat ne ugyanabba a tankerbe pakolják be, amiben korábban kőolajat szállítottak. Tehát itt valóban megfelelő tisztítási eljárásra van szükség, és ezt ellenőrizni is kell. Amennyiben ez nem történik meg, akkor én fenntartom, hogy elutasítom ezt a javaslatot. Das... Jó, akkor a bizottságnak adok most szót. Puli úr. Köszönöm szépen. Ez a rendelet javaslat egy 1996 óta, tehát jobb, nagyjából több mint 18 évvel létező irányelv naprakészítétele, és ezen szerepelnek azok a listák, amelyek tartalmazzák a különböző olajok, illetve az ehhez kapcsolódó mm, összetevők listáját. Öt javaslatunk van, hogy miért is gondoljuk jólnak ezt a javaslatot. 18 éve ez már egy érvényben lévő jogszabály, és egyébként modellértékű harmadik országok számára is, főként a fejlődő országok számára. És sokszor pont onnan importáljuk ezeket az anyagokat. Nekik egész egyszerűen nincsen meg az a know-howjuk és az a öm, kémiai összetevőkből álló listája, amely egy fontos munkát jelent, szeretnénk tehát, hogyha ez megmaradna. Ki akarjuk kerülni ugyanis azt, hogy a veszélyes kemikáliákat szállítsák. Aztán vannak itt gazdasági és pénzügyi indokok is. Ugyanis ezek a tankerek, amelyek étolajat szállítanak az EU-ba, nem indulhatnak vissza ö, üres tankerrel, ez technikai értelemben van így, ez üres tankerhajó nem közlekedhet a tengeren. Tehát valamit bele kell tölteni, hogy a víz felszínén maradjon. Hogyha üresen indulna vissza, akkor az étolaj, illetve az állati felhasználásra használt olaj ára 6%-kal növekedne. Aztán van itt egy másik fontos kérdéskör, a környezetvédelem. Ezek a hajók tehát nem indulhatnak vissza üresen, ahogyan ezt már elmondtam, amennyiben nincsen bennük ö, anyag, akkor tengervízzel töltik fel őket, azért, hogy a víz felszínén tudjanak maradni, ez pedig problémás környezetvédelmi szempontból. Ugyanis fitoplanktonokat is szállíthatnak, amelyek toxikusak lehetnek. Így például az EU-ba már bekerült korábban egy toxikus fitoplankton, amely a különböző kagylók, illetve osztrigák bénulását okozza, és ez korábban nem volt jelen az EU vizeiben. Negyedik pont. Az intoxikáció, bűz, vagy az olaj minőségi romlásáról semmiféle beszámolás nem történt az Európai Bizottság, vagy akár a nemzeti hatóságok felé sem. Tehát 1996 óta erre nem volt példa. Ez igaz, hogy egy kicsit meglepő lehet, az, hogy kén savat viszünk az egyik nap, a másik napon pedig olívaolajat, ez tényleg meglepő. De pontosan ezért kértük azt az EFSA-tól nem olyan régen, hogy értékelje újra azt a kb. 100 anyagot, amely ezen a listán szerepel, már 18 éve az EFSA, tehát megtette ezt a értékelést, az összes anyagot értékelte, ötöt kizártunk a listáról, az annexból, a híres annexból. Az EFSA megvizsgálta azt a három anyagot is, amelyekről Schlitter úr beszél javaslatában, és ezeket pozitívan értékelte. Az MTBE, amely Schlitter úr szerint bűzös, és ingert keltő szaga van, megvizsgálta az EFSA 2003-ban és 2013-ban is, sőt még egyszer korábban is, tehát összesen háromszor vizsgálta ezt az anyagot, és azt állapította meg, hogy ez kockázatmentes. Ami a fehér ásványi olajakat illeti, természetesen a az élelmiszer tisztaságú vagy minőségű olajak szállításához nem kell ezt a listát igénybe venni, hiszen ezek nem veszélyes anyagok. Ezen felül úgy gondoljuk továbbá, hogy egy annexet javasoltunk, amelyben öt korábban a listán szereplő anyag kizárattatott, és most ezt kemény, megbízható, tudományos vizsgálattal támasztjuk alá. Tehát lehetséges ez a tanker kimosás is olyan harmadik országokban, ahol a kémiai anyagot kipucolják, és aztán étolajjal töltik fel a tankereket. Sajnos harmadik országokra nem kényszeríthetjük rá a mi biztonsági előírásainkat. Pontosan ezért az is szerepel a jogszabályban, hogy a hajókapitány, aki egyébként felelős a minőségért is, írásba kell adja mindazokat a garanciákat, azon európai kikötő élelmiszer vagy egészségügyi vizsgálója számára, amelyben szerepel az a kitétel, hogy a vonatkozó nemzetközi szabályokat betartva mosták ki a hajó tankerét, és, ne, és ez nem a nyílt vizeken történt hiszen ezt szárazföldön kell megtenni, pontosan azért, hogy megakadályozzuk akár a víz, tengervíz, akár a kikötő vizének minőségének romlását. Nos, hát ennyit szerettem volna elmondani, tudományos és jogi érveket, amelyek oda vezettek bennünket, hogy a javaslatot a jelenlegi formájában fogalmaztuk meg. Köszönöm. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Chris Davis kap szót. Rövid leszek. Vannak kockázatok, és vannak veszélyek. A bizottság azt mondja, hogy risk nincs. Úgyhogy Schleiter úrra hivatkoznék, aki ezt száfolja, és meg szeretném őt kérdezni, hogy mire alapozza azt, hogy a bizottságnak nincs igaza. Well, for certain subs Egyes anyagok tekintetében egyetértek a bizottsággal, hogy nem jelentenek kockázatot. De még ezek esetében is, hogyha nem takarítják ki rendesen a tartályt, akkor, ö, kö, ö, akkor is károsíthatják a következő beletöltött olaj minőségét, annak a felszínét, beleoldódik. De más anyagok esetében kifejezetten egészségügyi kérdés ez, az MTB esetében például. A ennek az anyagnak az ízét már 15 mikrogram per liter koncentráció esetén is egyértelműen lehet érezni. És az EFSA védelem, véleményét, ha elolvassák, mint ahogy én elolvastam, akkor az EFSA úgy fogalmaz, hogy a tartályokat ö, ö, megfelelően tisztán kell tartani, és ez a szó, hogy megfelelő, ez itt semmilyen kötelezettséget nem ír elő, nem lehet számosítani, jogosítani így aztán nincsenek garanciák. A hongkongi megállapodásból is látszik, hogy mennyire szinte lehetetlen már a nemzetközi hajózást szabályozni, mert gyakorlatilag a Bázeli konvenció valamennyi szabályát folyamatosan megsértik, és ugyanez lesz a Hongkongival. És a bizottság erre azt mondja, hogy hát a gyakorlatban kitakarítják a tartályokat. Hát ez hit kérdése. Ha igaz, hogy kitakarítják őket, akkor jó, de honnan tudjuk ezt? Attól tartok, hogy a végrehajtás nem ilyen, és a fogyasztói bizalomat sem lehet hitre építeni. A bizottság elfogadja ezt az érvelést, hogy ha tiszta a tartály, akkor semmi baj. Na de hát tiszta-e? És hogy tudjuk ellenőrizni? Jogi, administratív eszközeink vannak-e arra, hogy ellenőrizzük a tisztaságot. Erről szól ez a vita most, nem arról, amiről aztán a bizottsági szöveg később szól, hogy ha működik a dolog, akkor minden más majd így meg úgy alakul. Ezért nem látom be, hogy egyébként az ipar saját iránymutatásait alkalmazva a bizottság miért nem fogalmaz szigorúbban. Hát tudom egyébként, hogy miért, mert Ugye az ipar is azt kívánná, hogy a fehér ásványolajakat tól várjuk el, hogy azok élelmiszer tisztaságúak legyenek, és így garantáltan ne lehessenek benne fertőző, szennyező anyagok. A parafinolajok tekintetében pedig mindenképpen lépni kéne. Köszönöm, Slüter úr. Most mielőtt visszaadom a szót a bizottságnak, talán elmondanám, hogy itt milyen nagyságrendekről beszélünk itt, illetve kérdezem a bizottságot, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk. A Slüter úr által felvetett anyagok mennyisége mennyi globálisan? Monsieur le Président. Elnök úr, nem tudok válaszolni a kérdésre, de a 50 és 100 ezer liter között lehet hajónként körülbelül a behozatal mértéke, tehát 100 millió, 100 ezer liter. Ez nem. 100 ezer négyzet, köbméter, köbméter, mert különben nevetséges lenne ez a összeg. Tehát itt fontos nagy mennyiségekről beszélünk, ezeket részben az állati takarmányozásban használják fel, baromfi, sertés, illetve marhaágazatban, részben pedig emberi fogyasztásra. De nem tudok pontosan választ adni Slíter úr kérdésére. Nem gondoljuk, hogy kicsi lenne a kockázat, csak csökkentjük a kockázatot, részben ezzel a listával, tehát az összes fajta kémiai összetevőt nem engedélyezzük, ez a kis lista, ez egy nagyon rövid shortlistnek mondható azon kémiai anyagok mennyiségéhez képest, amelyeket úgy egyébként megtalálhatunk ezekben az olajakban. Másrészt pedig a tankerek kimosása. És az, hogy a kapitány, tehát a hajó kapitányának írásbeli nyilatkozatot kell adnia arról, hogy megtörtént ez a kimosás, ugyanis a harmadik országok hatóságaiban valóban nem bízhatunk meg. De nemzetközi jogszabály írja elő azt, hogy a hajó kapitánya a felelős az általa ö, szállított anyagokért. A befogadó kikötők hatóságai ellenőrizik ezt, tehát a megérkezéskor vannak ellenőrzések, és ezen ö, olajak ö, megvásárlói, tehát azok a cégek érdeke az az, hogy ne legyenek ö, mérgező anyagok, vagy kockázatos anyagok, akár az állatok egészségére, akár az emberi egészségre nézve. Az MTBE például egy olyan anyag, amely büdös. Tehát ezt azonnal fel lehet ismerni. Amennyiben nem mosták ki megfelelőképpen a tankert, hogyha kilónként 100 mg-nál meghaladó ennek a mértéke, akkor azonnal fel lehet ismerni, mert büdös, és lehet tudni, hogy rosszul mosták ki a tankert. Tehát innentől kezdve nem fogadjuk el a szállítmányt. És még egyszer ismétlem, hogy 18 éve létezik már ez a jogszabály, és azóta nem voltak incidensek, sem balesetek egyik tagállamban sem, és mi magunk sem tudunk ilyenről, és az ipar képviselői sem számoltak be ilyenről. Köszönöm. Okay, Carl. Köszönjük, el. Továbbra is eh, kitér a kérdésem elől, hogy mi legyen az élelmiszer tisztaságú fehér mm, mm, akkor Emlékszik a Erika katasztrófára? Ugye mindenki tudja az Erika katasztrófa körülményeit. 50 különböző cég volt sáros, és egyiket sem vonták felelősségre és azt állapították meg, hogy az egyiké volt a rakománya, a másik mondta meg, hogy ez a hajó vigye a rakományt, a harmadik a hajó tulajdonosa volt, volt a, a, aki a, a hajósokat foglalkoztatta, és egy független cég ö, csinálta a logisztikát, tehát 50 cég vett részt a folyamatban, és így elfolyt a felelősség. Ugyanakkor miért kéne sós vizet szállítani, megfelelő édes vizet kéne inkább szállítani ezekbe az országokba, ahol nincs kellő mennyiségben. Szerintem ez itt inkább arra kéne figyelni, hogy új munkahelyeket teremtsünk Európában, és nem fölösleges sós vízszállítással költsük el a pénzünket. Erre mit mond a bizottság? Effectivement, monsieur le président, j'avais oublié. Valóban, erre a kérdésre nem válaszoltam, elfelejtettem, itt az élelmiszer tisztaságú um, zsírokra van szó. Ehhez nincsen szükség ugyanis engedélyre, ugyanis ezek élelmiszer tisztaságúak, tehát nem kell a derogációban szerepeljenek. A derogáció és az annex azon anyagokra vonatkozik, amelyeket nem szabad megenni. Tehát itt a többi fehér ásványolaj vagy zsír amelyet nem fogyaszthatunk közvetlenül sem emberként, sem az állatoknak nem adhatjuk. Nos, itt ezekről az olajakról van szó. Amennyiben ezeket kimossák, és az igaz, hogy itt ezt eh, talán jobban kellene ellenőrizni, de a, hogyha az üzemanyag tartályokat kimossák, akkor a nem élelmiszer eh, tisztaságú fehér ásványolajok, és az élelmiszer tisztaságú ásványolajokat egyaránt lehet benne ö, alkalmazni. Igen, hát volt az Erika esetében egy hatalmas baleset, és ö, akkor szennyeződés is érte a partokat, a partvidéket. Hát ez borzasztó volt, de most itt nem a be, a balesetekről beszélünk, hanem arról, hogy hogyan lehet azokat a dokumentumokat biztosítani, hogy valós tartalommal bírnak, amelyeket a, amelyeket a kapitány ad ki. lehetne kérni a kibocsátó kikötőtől is egy ilyenfajta dokumentumot, de ez kevésbé biztonságos szerintünk, már csak azért is, mert a nemzetközi kereskedelmi egyezmények alapján a legbiztonságosabb mód az az, hogy a kapitány felelőssége, ő az, aki garanciát ad arra, hogy valóban megtörtént a tartály kitisztítása. Köszönöm, Stéter úr! Köszönjük szépen, akkor ezt a témát kipipálhatjuk. A meghallgatásnak vége. Március 19-én lesz a szavazás a Környezetvédelmi Bizottságban, és majd ettől függően valószínűleg az áprilisi első plenárison a végleges szavazás. Újra Káslitet, de egy másik jelentésével foglalkozunk most, hatodik napi rendi pont, a hajók biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozása témában. Parancsolj, Kárl! Igen, ez az én napom ma. Talán emlékeznek még a kollégák. Volt egy rendeletünk már, ami a hongkongi egyezmény végrehajtására vonatkozott, erről is írtam egy jelentést, a hongkongi megalapodás nemzetközi normákat ír elő a hajók szétbontására vonatkozóan. De szerintem ezek a normák eh, sokunk szerint itt Európában túl gyengék, és javítani kell őket. A vázeli Egyezményről ma már volt szó, amely betiltja a mérgező hulladék exportját, és szinte minden hajó visz magán valamilyen mérgező anyagot, vegyi anyagokat, olajat, elektromos rendszereket, amelyeken belül vannak mérgező anyagok, azbest, stb. Tehát minden hajó tele van mérgező anyagokkal. Itt a kérdés most csupán az, hogy továbbra is kiátszuk a bázeli egyezményt, és azt hazudjuk, hogy ez a hajó nem visz mérgező anyagot, csak amikor elsüllyed, akkor derül ki, hogy ja, mégis vitt. Márpedig ez a mai gyakorlat. 90%-ban. Az európai szabályok, amelyekről gondolkodunk a Bázel egyezmény működésképtelensége miatt, azt mondanák ki, hogy a hulladékanyagok egy körét lehet exportálni, de nagyon szigorú és betartható körülmények mellett. Ezek a szigorú körülmények például előírnák, hogy amikor a hajókat szétszedik, akkor megerősített felszínű zárt terekben kell ezt tenni, a, a bontás végző munkások egészségét garantálni kell, és az ebből élő recycling cégekre vonatkozna is a szabály. Is vonatkozna a szabály. Tehát olyan feltételeket szeretnénk, vagy hasonlóakat, mint amelyek Európában érvényesülnek, míg hogyha szétszedi széjából külföldre is exportálnak egy hajót. Ahhoz, hogy ez működhessen, a hongkongi megállapodást ratifikálni kellene, de még ha ratifikáljuk, akkor sem lép egyből hatályba. Eddig egyedül Norvégia ratifikálta azt, és más, illetve hát Európai Uniós tagállamok még nem is foglalkoztak vele, pedig itt az olajok kapcsán hogy szükséges lenne. Norvégia tehát ratifikálta Európából egyetlenként, és van egy európai rendelet, amely hogy ez a rendelet, ha megalkotjuk, akkor leghamarabb 2015. december 31-ével lép hatályba. Ez is függ attól, hogy van-e kellő jogalkotási és persze végrehajtási kapacitás. Ha hongkongi megállapodást ratifikáljuk a rendelet hatályba lépése előtt, akkor egy kiskapu keletkezik, és egy ideig lehet mindenféle szabály nélkül hajókat kiküldeni külföldre szétszedésre, de ez mondjuk nem valószínű. Várhatóan a hongkongi egyezményt 2020 előtt úgysem ratifikáljuk, mert nagyon sok belső feltétel van ennek, hogy hány ország, hány hajójának kell lenni legalább ahhoz, hogy ezt a bizottság ratifikálhassa, tehát ez nem valószínű, de ha ez a kockázat mégis valósággá válna, akkor van egy már korábban eldöntött átmeneti szabályozásunk erre is. Tehát én azt javaslom, hogy ratifikáljuk az egyezményt, mert még hogyha a hongkongi egyezmény nem csak az Európai Unióra vonatkozik, de mindenképpen valami javulást jelent, és valamennyi állam, tagállam túlléphet ezen a min, ezeken a minimális szabályokon is, globális értelemben mindenképpen javulást hozna a ratifikáció. Köszönjük, Chris Davisnek adok szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Semmi olyan uh, mondani valam nincsen, ami az indoklásban ne szerepelne. Az egyezmény nem elegendő, nem kielégítő, ezen túl kell menni, de persze jobb, mint a semmi. De mégiscsak elképesztő, hogy milyen sokáig tart ratifikálni ezeket a nemzetközi egyezményeket. Nem lehet globálisan, globálisan valamit el lehet érni egyáltalán, hogyha ilyen tempomban mennek ezek a dolgok. Nagyon ö, nagy csalódást okoz nekem az, hogy a a kulcsfontosságú, a javaslat kulcsfontosságú elemeit a parlament elutasította. Én ez, ezeket az ajánlásokat pedig támogatom. Köszönöm. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. És Lőter úr a bevezetőjében elmondta, hogy mi a háttere ennek a témának. A hajók biztonságos újrafeldolgozásáról van szó. Ez a ez azonban az Európai Unió jogszabály csak az európai zászló alatt közlekedő hajókra vonatkozik, de persze nagyon érdekes a nemzetközi helyzet. A hongkongi egyezmény, hogyha egyszer életbe lép, akkor a nemzetközi helyzetet fogja szabályozni. Két aspektus van itt, amit említenem kell. Először is ez csökkenteni fogja a hajó újrafeldolgozásának a környezetre gyakorolt hatását, ez pozitív, másodszor pedig egyenlő feltételeket biztosít, megfelelő feltételeket biztosít az a környezetbarát újrafeldolgozást biztosító cégek számára. Az Európai Bizottság nem, kötel, nem kötelező ezt az egyezményt ratifikálni, eh, eh, nem akart minden tagállam, nem eh, akarta minden tagállam ezt, de sikerült, úgy látom, hogy sikerült megfelelő kompromisszumra jutni, és az Európai Bizottságot arra felhatalmazták, hogy ratifikálja ezt az egyezményt. Örülök, hogy Slüter úr is támogatja ezt a döntést. Reméljük, hogy a többség támogatja az önök álláspontját, és a törvényhozási ciklus vége előtt remélhetőleg sikerül lezárni ezt a folyamatot hiszen egyes tagállamok kifejezetten erre várnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Ma 16, le, 16 óráig lehet benyújtani a módosítást, javaslatokat. Márciusban a szavazás, és aztán utána a plenárison. A következő napi rendi pont az egy szóbeli kérdés az általános élelmiszerjog szabályozással kapcsolatos állapotfelmérésnek állásáról és az élelmiszerellátás jobb működésével foglalkozó magas szintű fórum szerepéről. Mikó úr. Tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kaptuk tehát egy szóbeli kérdést az általános élelmiszer joggal kapcsolatban. Röviden válaszolnék erre, hogyha eh, lesznek specifikus kérdések, akkor ezekre majd kitérek még. Először is tudják, hogy a REFID egy kezdeményezés a meglévő jogi keretre koncentrál az legújabb fejleményeknek tükrében. Egyes jogszabályokat már régebben elfogadtunk, elfogadtak. Kérdés, hogy a jogi keret még megfelel-e az, azoknak az eredeti céloknak, amelyek a keret kidolgozásakor érvényesek voltak. Ez az élelmiszer területen, élelmiszer jog területén nagyon komplikált jogi eh, kerete van, eh, egymással összefüggő eh, legislatív normák, jogszabályok. Ez először is a fitness checket végeztük el, és szeretnék tájékoztatni arról, hogy elfogadtunk ezzel kapcsolatban egy anyagot, amely eh, az általános keretet vázolja fel, és azokat a körülményeket, amelyeken belül a refidet eh, meg kell vizsgálni. Természetesen nincs sok értelme egyes jogszabályokra koncentrálni, hogyha nem eh, az alapokból indulunk ki, tehát az általános élelmiszerjogból. A refit kezdeményezés, ahogy azt említették, az Európai Bizottság bizottságban, a, tehát ez a célunk, ennek a megvizsgálása a célunk. Előkészítő fázisban vagyunk, az Európai Bizottság két külső értékelési gyakor, akciót akar indít, indítani. Az egyik a 178-2002-re vonatkozik, a másik pedig egy másik jogszabályra, a Food and Feed jogszabályra, Eh, az élelmiszer eh, hamisítások eh, botrányaira reagálva igyekszünk ezt megvizsgálni. Meg kell nézni tehát, hogy tudunk-e olyan eszközöket kidolgozni, amelyek korábban még nem voltak meg, és amelyek ezekre a kihívásokra választ adnak. Természetesen tudatában vagyunk, hogy ebben a folyamatban választ kell kapnunk minden érdekelt féltől. Ezért a folyamat nagyon bevonó jellegű és átlátható, eh, át, transzparens. Eh, szeretnénk, hogyha a tagállamok, érdekelt felek eh, részt vennének ebben. Legyen szó az operátorokról, tehát a gyártók oldaláról, de a fogyasztók, fogyasztói szervezetek is. Ezért kezdtük már, ezért már megkezdtük a folyamatot, tagállamokkal találkoztunk március 3-án, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha az Európai Parlament a kezdetektől fogva részt venne a folyamatban. Ezért eh, hívtuk meg az Európai Parlamentet erre a kezdeményezésre, de sajnos nem vett részt senki ezen a találkozón. Azonban a meghívunk még továbbra is érvényes. Ami az érdekelt feleket illeti, a tanácsadó ö, csoportunk a, a, az állat, ember és növényegészségügyi láncban. Ö, tehát van egy ilyen tanácsadó ö, csoport, e, ebben 45-en vesznek részt. A Refit munkacsoportja azonban nyitott mindenki előtt, azok előtt is, akik nem tagjai a tanácsadó csoportnak. Ennek a vitának a keretén belül bizonyos javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy az általános élelmiszerjog milyen elemeit kellene felülvizsgálni. Most a vitára alapulva, alapozva, amely eh, március 14-én zárul le, eh, elkészítjük a kérdéskatalógust, és akkor utána megkezdjük a külső vizsgálódást. Az év végére várjuk a jelentések elkészítését, elkészülését, és aztán a follow-up függ majd ennek az értékelésnek az eredményeitől. Eddig jelen pillanatban még nem igazán tértünk rá a legislatív felülvizsgálatra, Egyelőre az értékelési gyakorlat folyik, hogy megnézzük, hogy az általános élelmiszerjog mennyiben felel meg a jelenlegi elvárásoknak, és csak ezeknek tükrében fogjuk a következő lépéseket meghozni. Nem tudom, hogy ez a válasz kielégítő-e, hogyha nem, akkor várom a specifikus kérdéseket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nincs egyéb hozzászólás? De, Káslőter. Igen, igen, igen, ez az én napom. Hászi asszony azt kérte, hogy, hogy őt képviseljem. Köszönöm szépen a választ. A szóbeli kérdést alapját adó aggodalmak a következők voltak. Mindenki egyetérte arra azzal, hogy szükség van az egyszerűsítésre, Hogyha azt szere- én, én általában, hogyha azt szeretném, hogy a közönségem nevessen, akkor a nektarin szabályozás standardjait szoktam felolvasni. Ezt például meg lehetne szünt- szüntetni, teljesen felesleges, erre nincs szükség. Azonban van egy más aggodalmunk, a magas szintű fórum tagságával kapcsolatban. Itt a nagy szövetkezetek képviseltetik magukat főleg, holott az élelmiszerágazatban ezeknek 90%-a kis középvállalkozás, és a munkahelyeket is ezek teremtik leginkább. A kérdésem az az, hogy hogy kiegyensúlyozott ez a testület az NGO-k, a kis és a nagy szövetkezetek, cégek között. Még akkor is, hogyha mindenki előtt nyitva áll nyitva áll ennek a testületnek a kapuja. Nekem például a szomszédomnak van egy kis vágóhídja, hát nem tudom, hogy képes-e elmenni, vagy elküldeni valakit er-, ebbe a testületbe. Olyan kicsi a cége, hogy ezt nem hiszem, hogy meg tudja oldani. Persze elvileg nyitott, de hát mégiscsak mégiscsak e-, kiegyensúlyozatlan ez a képviselet. A legkisebb cégekre terhelődő vagy lakódó terheket kellene, kellene enyhíteni. És ezek azok a legkisebb termelők, akik általában külföldre nem is szállítanak, csak a lokális piacra. Az európai szabályok és ezeknek a nemzeti nemzeti megvalósítása nevetséges terheket ró a e, kisebb cégekre. Hogyan lehet ezeket enyhíteni, anélkül, hogy a kockázat ne nőjön a fogyasztókra? E, a nagyok mindig megvolt a lobbia, e, mindig megvolt az érdekképviselete, úgyhogy a kicsikre kellene koncentrálni, és engem az aggaszt, hogy megvalósul-e ez az egyensúly és az, hogy az encsőknek megfelelő ö, ö, befolyásuk van-e. A második aggodalmam az az, hogy, a, hogy az elővigyázatossági elvet ne ö, szüntessük meg. Ez persze fontos, hogy hogy, hogy ez megmaradjon. És ami pedig a terhek csökkentését illeti, természetesen csak a terheket, nem a biztonság, illetve a e, kockázat megszüntetését kell e, csökkenteni. Válasz, igen, teljes mértékben tudatában vagyunk ezeknek az aggodalmaknak. Tudjuk, hogy a kis e, vállalkozások, élelmiszer vállalkozások nagy része, nagy a képviseletét biztosítani ezen a fórumon. Világosá szeretném tenni, hogy nem úgy kell ezt értelmezni, hogy a refit tehát csak a magas szintű fórumon konzultáljuk meg. A DG Enterprise hozta ezt létre, ezt a fórumot más célból, de fennállt az érdek arra, hogy az új kezdeményezésekről tájékoztatást nyújtsunk az élelmiszer ágazatban. Tehát mi ennek a kihívás, ezzel a kihívással szembenéztünk, és tulajdonképpen ezt a fórumot arra használjuk, hogy a meglévő kezdeményezésekről véleményt cseréljünk. Nem csak a refiden belül. A magas szintű fórum tehát továbbra is az a fórum, amely az egyik legfontosabb fórum, de nem az egyetlen partner a Refid Mm, reformban. Inkább a tanácsadó csoportunkat e, e, emelném ki, ahol a fogyasztók és az NGO képviselete kifejezetten erős. Azt hiszem, hogy a résztvevőknek több mint a fele ebből az, ezekből az ágazatból e, jön. És emellett még, vagy ennek tetejében létrehoztunk egy munkacsoport, amely, tot, amely mindenki előtt nyitva van. Persze kérdés, hogy a kis ö, élelmiszer vállalkozások hogyan tudnak részt venni ebben, képviseltetni magukat. De őket a fogyasztói ö, e, érdekképviseletek is ö, e, képviselik, mert ezek gyakran a kis élelmiszer vállalatok érdekeit ö, e, tartják szem előtt. A fogyasztó védelemnek van a legnagyobb képviseleti csoportja, ezek mellett az a szándékunk, hogy szorosan együttműködjünk olyan tagállamokkal, amelyek eh, őket külön eh, érint, vagy különösen érdekel ez a, ez, ez a gyakorlat, ez a felülvizsgálat. Eh, például Hollandiában a pékségi ágazat, vagy Egyesült Királyságban egy más ágazat, tehát más egyes tagállamoknak lehetnek egyes konkrét ágazathoz fűződő érdekei, Ami az alapelvek illeti, ezeket nem akarjuk megkérdőjelezni a refiddel, egyáltalán, egyáltalán nem. Az a célunk, hogy megnézzük, hogy a jelenlegi gyakorlat megfelel-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek miatt ez a jogszabály tervezett, vagy ez a jogszabály megszületett. A 2002-ben létrehozott vagy meghozott jogszabály még megfelel-e a 2014-es helyzetnek is. Új elemek vannak, új ö, szituáció van, bizonyos kérdőjelek merültek fel, tehát mi egyáltalán nem szeretnénk az élelmiszer biztonságot csökkenteni, és az, az fogyasztók bizalmát ezt semmiképpen nem akarjuk elveszíteni, de látniuk kell, hogy egyes új aspektusok merültek fel, amelyek esetleg hatékonyabb megvalósítást tesznek lehetővé. Természetesen ezeket a kérdéseket akkor is akkor kell felvetnünk, amikor az értékelés eredménye megszületett. Tehát, hogy általában hogyan látják a tagállamok, az operátorok, a cégek, vállalkozások, fogyasztó, védelem ezt az új helyzetet. Lehet, hogy az egyik eredmény, lehet, hogy az eredmény az lesz, hogy minden jó, minden rendben van, nem kell működni, de ennél jobban nem tud működni a jogszabály, és akkor nem kell semmi változtatnunk. Ez is lehet. De nem tudom, nem tudom megmondani, hogy mi lesz az eredmény, ezt majd 2014 végén fogjuk látni. Elnök, köszönöm szépen, ezzel a napirend végére értünk. Március 10-én hétfő lesz Strasbourgban frakcióülés 7 órától fél 11-ig. Remélem, hogy sok kollega jön el, nem lesz unalmas ez az ülés. Ne csak ez a három kollega jöjjön el, aki most itt van. Aztán március 19-én 9-től fél 1-ig és 3-tól fél 7-ig ülésezünk, és 10, április 14-én lesz az utolsó frakció ülés 19 órától 22 óra 30-ig. Ennyi. Most lezárom az ülést, hétfőn folytatjuk a munkát, mindenkinek kellemes napot kívánok, örülök, hogy eljöttek, hétfőn találkozunk.